Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. Tisztelt kollégák, kezdjük meg a munkát. Az elnök úr elismétli ezt a mondatot franciául is. Kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatót, így követni tudják az eseményeket. Kezdjük tehát a nyolcas napirendi ponttal amelyen nem foglalkoztunk ma délelőtt. Itt az MV szakbizottság lengyelországi látogatásáról van szó, illetve a szakbizottság delegációjának látogatásáról. Ezen látogatáson Leinen, Markunai, Temekeven és Hibner kollégák vettek részt. Röviden meghallgatunk egy beszámolót, én fogom bemutatni ezt, és aztán felszólaltnak a kollégák. Július 1-től Lengyelország lesz az Európai Unió soros elnöke a következő hat hónapos időtartamra. Tehát nagyon sok fontos eseményre kerül majd sor ezen időszak alatt az Európai Unió számára. a környezeti, Környezetvédelmi Szakbizottság Lengyelországot felkereste egy delegáció keretében. Május 18-20-a között került sor erre a látogatásra. Találkoztunk a kormány, a lengyel parlament, a Szájm képviselőivel, az újságírókkal, valamint az NGO képviselőivel vitáztunk a lengyel elnökség prioritásairól amelyek tehát a 2011-es év második fél évére vonatkoznak. A delegációt nagyon jól fogadták, tehát szeretném kifejezni elégedettségemet azon nyitottság okán, amelyel ö, bizonyos információkat átadtak nekünk, és ö, nagyon örülök a vendéglátásnak, és ö, nagyon konkrét ö, vitákra került sor, ö, ezen ülések alatt különböző témákkal foglalkoztunk, például Lengyelország rendkívül dinamikus módon készül az Európai Unió soros elnöksége ellátására, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság területén is. A delegáció megállapíthatta, hogy Lengyelország erős kötelezettséget vállal ezen előkészítő munkálatok kapcsán, és láthattuk, hogy a lehető legtöbb sikert akarják elérni majd a következő fél év során. Beszéltünk a prioritásokról, a következő elnökség fellépéseiről, a, melyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Tehát a biocidanyagok, az elektronikus hulladékok, és a különböző energiaforrások. Ezen kívül foglalkoztunk azzal az úti tervvel is, amelyet nem régiben fogadtak el, abból a célból, hogy a széndiokszid kibocsátást 2050-ig csökkentsék. És nyilvánvalóan beszéltünk a Dörbeni konferencia előkészítéséről is, valamint a Rio de Janeiroi um, csúcs előkészítéséről is szó esett. Lesz egy olyan téma, amelyet pontosan a lengyel elnökség alatt kezdenek majd el, és ez az Európai Unió több éves költségvetésének finanszírozása, valamint a közös mezőgazdasági politika reformja. A delegációnk a látogatás alkalmával megállapíthatta, hogy Lengyelország kész együttműködni szakbizottságunkkal a lengyel elnökség teljes időtartama alatt. Ennyit tehát a látogatás beszámolóját, illetve nem tudom, hogy vannak-e kollégák, akik felkívánnak szólalni ezzel a témával kapcsolatosan. Hibner képviselő asszony, aki részt vett a delegációban. te képviselő asszonynal. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának, akik ezen a zöld héten szakítottak némi időt arra, hogy részt vegyenek a lengyelországi látogatáson. Ezt fontos kijelenteni. Lindsay McCaven i Bal. Köszönetet mondok tehát Leinen kollégának, Markunaita kollégának és Mekevan kollégának, amiért részt vettek ezen a látogatáson. Fontos találkozókra került sor a miniszterekkel, ahogyan az elnök úr is említette, három miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel találkoztunk, aki bemutatta a teljes fél év prioritásait, és külön hangsúlyt helyezett az európai népesség előregedésére és az ezzel kapcsolatos megoldási lehetőségekre. Ezen kívül felhívta a figyelmet a csecsemők, a gyermekek különleges helyzetére, ezzel kapcsolatban is jelentős döntésekre kerül majd sor a lengyel elnökség ideje alatt. Reméljük, hogy eh, a szakbizottságunkat teljes mértékben bevonják majd, hiszen itt különböző termékek európai piacáról is szó esik, és mindez kapcsolódik az egészségvédelem témájához is. Egyenlő esélyeket kell biztosítani az összes európai lakosnak. Ezen kívül találkoztunk a környezetvédelmi miniszterrel is, aki felhívta a figyelmünket például a nyersanyagokra, az elsődleges nyersanyagokra, ezen kívül külön hangsúlyt helyezett az újrahasznosítás problémájára, és egy javaslattal is élt, mely szerint a problémát jogi szempontból kellene megkísérelni, megoldani oly módon, hogy garantáljuk az elektromos berendezések a háztartási elektromos gépek hosszabb élettartamát. Ezen kívül szó esett a megújuló energiaforrások fontosságáról, Kérdés az, hogy Európa, illetve Lengyelország milyen álláspontot foglaljon el a COP17-es találkozón. Ezen kívül a mezőgazdasági miniszterrel is találkoztunk, aki bemutatta a kapra vonatkozó lengyel elnökségi prioritásokat, illetve ennek reformjával kapcsolatos prioritásokat. Aztán a GMO-kkal kapcsolatban néhány félelmének és fenntartásának adott hangot. Mert félő, hogy valamennyi tagállam továbbra is saját gyakorlatát folytatja majd az MGO-kkal kapcsolatban, ami a GMO-kkal kapcsolatban, amely megakadályozza, hogy világos keret alakuljon ki ezen a területen. Egyes tagállamok különböző célokat követnek ezen a területen, Ezen kívül nagyon érdekes találkozóra került sor a ö, lengyel ö, parlament a Szeim környezetvédelmi szakbizottságának tagjaival. Egyes képviselők ö, félelmeiknek adtak hangot, azt illetően, hogy Lengyelország érdekeit hogyan fogják majd képviselni Dörbenben, és az elektromos energia árának növekedésével kapcsolatosan, illetve a nyersanyagárak növekedésével kapcsolatosan úgy szintén. Ezen kívül a GMO-k kereskedelmes szintén sok félelmet és aggodalmat kelt. Kérdés tehát, hogy hogyan lehet eljárni ezekkel kapcsolatosan európai szinten. Találkoztunk az NGO-kkal is, környezetvédelmi szervezetekkel is eszmét cseréltünk, akik a környezetvédelmére, a természetvédelmére, valamint a természeti környezetvédelmére helyezték a hangsúlyt. Volt egy sajtókonferencia, újságírók részvételével nagyon sokan jelentek meg, de nem volt nagyon sok érdemi kérdés. Az elnök megpróbálta kiemelni mindazt, amit szakbizottságunk elért. Azt is kiemelve, hogy ezen együttműködésnek köszönhetően gyakran jelentős megállapodásokra jutottunk más tagállami parlamentekkel, de sok lengyel újságíró főként azt a kérdést tette fel, hogy a Lisszaboni szerződés után milyenek az álláspontok az egyes témákkal kapcsolatosan. Ezen kívül volt egy nagyon fontos kérdés, amelyet Marku Nájte kolléga tett fel a nukleáris energiára vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban én nem szeretnék szólni, majd a kolléga beszél erről. Még egyszer köszönetet mondok ezért a látogatásért, amelyet, amely nagyon jó fogadtatásra talált és remélem, hogy véleményemet a vasúban járt kollégák is osztják. Remélem, hogy a következő látogatáson több kolléga tud majd részt venni. Eh, je passe parole maintenant à Radville Morkunait. Hát, Köszönöm. Szeretnék először is köszönetet mondani a titkárságnak, hogy kiválóan előkészítette ezt az utat, és kiváló fogadtatásban részesültünk. Nagyon hasznos, hogy a soros elnökséget betöltő ország mielőtt megkezdi ezt a szerepét, találkozzunk velük, megismerkedjünk a prioritásaikkal. Találkoztunk az egészségügyi miniszterrel, Kopács úrral, a minőségi gyermekkorról, a minőségi életről váltottunk gondolatokat, a gyermekek egészségéről, arról, hogy milyen prevenciós intézkedéseket lehet foganatosítani a gyermekek fejlődését akadályozó tényezők megelőzésére irányulóan, Különböző preventív programokról is szót ejtettünk, illetve arról, hogy a tagállamok között hogyan lehetne a kommunikációt javítani. A környezetvédelmi miniszterrel is találkoztunk, ennek keretében ismertettük a keleti tenger szennyezettségével kapcsolatos álláspontunkat, ez regionális szempontból egy nagyon fontos téma. Ezen kívül a nukleáris biztonság is szóba került. Ennek szellemében egy hangon kell szólnunk, és az ami az EU határain építendő új atomerőműveket illeti. Köszönöm szépen a beszámolóját. Mielőtt a következő pontra térnénk át, meghallgatása a Balti tengerről, szeretném bejelenteni, hogy holnap 9 óra 30-kor meghallgatás lesz a szén átszivárogtatás kockázatairól Közép-Európában 9 óra 30, itt az EP-ben megvitathatjuk ezeket a kérdéseket. A Jan 6 Q egyes teremben, és ez 11.30-ig fog tartani. Most pedig áttérünk a következő pontra, 9-es pontra. A Balti-tenger ökológiai állapotának fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok révén történő javításáról szóló meghallgatás következik. Most pedig Lenincsák urat felkérem, hogy foglaljon itt helyet. Igen, látom, ott van a teremben. Szaturászi asszony bevezetőjével kezdjük. Szaturászi asszony, Anna Rozba asszony és Orenica. Először Szaturászi asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy ezt a meghallgatást megszervezte. A Balti tenger az egyik legfontosabb környezetvédelmi kérdés az én országomban, hiszen az országom a balti tenger partján fekszik. A finn emberek igen gyakran beszélnek a tengerről, és mikor azt mondják, hogy tenger, akkor ők a balti tengerre gondolnak, hiszen nekünk a tengerpartunk odaesik. Észrevettem, hogy itt az Európai Parlamentben a balti tenger nem igen képezi vita vagy megbeszélés tárgyát. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kollega van, akik néhány alapvető tényt nem ismernek a balti tengerről, pedig ezek mindennapi ismeretekhez tartoznak az én országomban. Először is a az elmúlt évtized bővítése óta a Balti-tenger az EU belső tengerévé vált. A tengerpartnak egy kis szakasza tartozik Oroszországhoz, de a többi mind EU tagállamokhoz tartozik. Az, hogy mi történik a Balti-tengerrel, az az EU kezében van nagy mértékben. Az emberek úgy gondolják, és ennek van alapja, hogy Észak-Európában a környezetvédelem nagyon jó, az emberek, a társadalom e szempontból jól szervezettek. És éppen ezért meglepetésként ért bennünket a hír, hogy a Balti tenger a világ egyik legszennyezettebb területe. Ennek az egyik oka az, hogy a tenger meglehetősen sekély. Az átlag mélység csak 57 méter, míg a földközi tenger esetében több mint egy kilométer mély a tenger. Tehát nagy területről van szó, de a víz mennyiséget nem lehet megítélni, ha az ember a térképet böngészi, mert sekélyebb ez a tenger, mint mondtam, a többi tengerekhez képest. A másik, ami a szennyezést illeti veszélyes vegyi anyagok kerültek ebbe a vízbe. Egyébként az MV szakbizottságban a ma délelőtti vita is tükrözte ezt, hiszen arról volt szó, hogy milyen a dioxin tartalma a Balti-tengernek, és ez hogyan szennyezi a lazacot sok vegyi anyagról van szó, beleértve az olajat is, de a legnagyobb környezetvédelmi probléma a balti tenger térségében ez a tápanyag pótlása. Vagyis van egy olyan terület vagy mélység, ahol nagyon kevés az oxigén a tengerfenék környékében, és itt a helyzet leginkább a balti tengert jellemzi, hogyha összehasonlítjuk a többi utcán a tengerrel, itt az eutrofizációról van szó, és itt például ezt az is illusztrálja, hogy nagyon elszaporodtak az algák. Az eutrifizáció egyik legnagyobb oka a nitrogén kibocsátás a mezőgazdaság részéről, és hát az EU mezőgazdasága esetében áll fenn, és éppen ezért meg kell változtatni a mezőgazdasági gyakorlatot, különben a balti tenger számára nincs megoldás. Amikor a kapót megreformáljuk, ezt figyelembe kell venni. Ez nem azt jelenti, hogy le kell állítani a mezőgazdasági termelést, hanem intelligensebb módon kell ezt végezni. Érdekes, és nagyon jó, hogy Lengyelország lesz a következő elnöke az EU-nak, és a balti tenger stratégiája alatt stratégiája kez, keretében az a döntés született, hogy Finország és Lengyelország összefog különböző intézkedések meghozatalában, Egyébként Finországban a kormány felelőse e héten lesz kinevezve. Amikor az eutrifizációról van szó, akkor világos nyelvezetet használnak az illetékesek, vagyis arról beszélnek nyíltan, hogy ez a mezőgazdasági tevékenységből ered, és ez a finne álláspontot is kitűnően tükrözi. Még egyszer köszönöm az Envi Bizottságnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, köszönöm az összes hozzászólónak és résztvevőnek, és nagyon remélem, hogy ebben az évben több ismeretet szerezhetünk erről, és másképpen fogunk gondolkodni azokról az intézkedésekről, amelyeket megtehetünk, meg kell tennünk a balti tenger egészségesebbé és tisztábbá tétele érdekében köszönöm. Köszönöm Szatukászi asszony, Anna Rosbach asszony. Köszönöm, nagyon örülök, hogy végre Dánul beszélhetek. Köszönöm Asszi asszonynak, hogy ezt a létfontosságú kezdeményezést megtette ez mindenképpen döntő. Én a Balti-tenger egyik másik régiójából származom, vagyis Dánor, Dániából, és ahogy az előttem szóló elmondta, az egész Balti-tenger a történelem során először sós tenger volt, aztán az ős korban édesvízű, és Éppen ezért a kék algák könnyen szennyezik, valamint az is, hogy igen, csekély az oxigén mennyisége a vízben. Az én családomból mindenki halász, és tulajdonképpen halászhajón születtem. Nagyon sokféle haj, halfajta létezik a balti tengerben, és bizony sok akadály van annak, hogy a halak megérkezzenek ebbe a régióba, pedig ott rakják le az ikrájukat, és a kis halak a legmelegebb vizekben találhatók. És nagyon sok halász tevékenykedik ebben a régióban. A kis flották közül nagyon sok olyan van, és ezt az egész régiót a vegyi üzemek rossz irányban érintettek, és az Ori atomerőmű, amely a vizét belereszti a tengerbe, amely 10 fokkal melegebb, mint a balti tenger vize, és ez nagyon rossz hatással van az élővilágra, a kis halakat megeszik a nagy halak, a nagy halak pedig a mi tányérunkban végzik. Hát ebben a régióban nagyon erőteljes a környezet szennyezés, a víz szennyezése. És mint elmondtam, nagyon fontos témáról van szó, még akkor is, hogyha a környezetvédelem nagyobb problémái nem érdekelnek valakit. De ha az egészség, az egészségügy érdekel bennünket, akkor oda kell erre figyelnünk. Néhány EU tagállam, ahogy Hászi asszony elmondta, vagyis mindegyik országot érinti ott a térségben ez a probléma, ezek EU tagállamok, mint mondtam, és együtt kell dolgoznunk a Balti tenger érdekében. Az elmúlt tíz évben előre lépések voltak. Az elmúlt 30 évben rendeleteket fogadtunk el, például a peszticidek toxikus hatása a természetre és az egészségünkre témában. De a legintelligensebb módszereket még nem alkalmaztuk, amelyekről Hászi asszony is szólt. Valamint fontos lenne az is, hogy ugarosítsák, ugarnak nyilvánítsák egyes területeket, hiszen azzal csökkentenénk a peszticid származékok tengerbe kerülését. 2003 óta 5%-a az ugaron tartott területeknek megmaradt nálunk, és van egy keret irányelv is a vízminőségről. Ezzel védjük a tavakat, a különböző vizeket, a talaj vízkészletét, de ez még mindig nem elegendő. Különösen oda kell figyelni, mert az északi áramlat Nord Stream nevezetű gázvezetéket el fogják helyezni, és ezen kívül más vezetékek is vannak. Sőt, ebben a tengerben egy sor vegyi anyagot is tárolnak hogyan fogunk ezektől megszabadulni, hogyan fogjuk ezeket ártamatlan. Én nagyon szeretném, hogyha itt valaki válaszolna ezekre a kérdésekre. Érdekes vita elébe nézünk, köszönöm. Köszönöm, Rosszbár asszony, mondja az elnök úr. A harmadik személy, aki bevezeti a meghallgatást, Rütye Orinyicsák úr, aki képviselő és mezőgazdasági miniszter volt a múltban Lengyelországban. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a kezdeményezést. Én voltam az előadója a Balti tengeri regionális stratégiának, az erről szóló jelentésnek, és szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Amikor a jelentésen dolgoztunk a kollégáimmal itt az Európai Parlamentben, számos megfigyelést, következtetést tettünk. Kétségtelenül a jelenlegi helyzetről, a Balti-tenger, illetve a régió helyzetéről nagyon fontos vitatkozni környezetvédelmi szempontból, illetve az összes érintett tagállamban élők közötti együttélésről, együttműködésről. A Balti-tenger szinte beltengernek tekinthető az Európai Unióban, és egy olyan elemnek, ami egyesíti a Balti-tenger partján elhelyezkedő országokat. Sajnos azonban nem ez a helyzet. A tenger nagyon sekély, és nagy mértékben megosztja az érintett országokat. Teljes mértékben tisztában vagyunk a, az egyes országokban uralkodó életszínvonalbeli különbségekkel. A balti tengeri stratégiát többek között azért is készítettük, hogy az ilyen problémákkal megküzdjünk. A környezeti problémákkal, illetve a régió jóléti fejlődésével. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy vonzóbbá és hozzáférhetőbbé tegyük ezt a régiót. Rendkívül vonzó terület az idegenforgalom számára, kulturálisan és tudományosan is nagyon érdekes régióról van szó, szóval ugyanakkor a régióban nem alakult ki semmiféle együttműködés ami pedig a biztonságot illeti. Kb. 100 millióan élnek a Balti tenger parti térségében. akik közvetlenül rá vannak utalva a tengerre. Rosszbak az, hogy említette már a vegyi szennyezettséget, ezen kívül olyan beruházási projektek is befolyásolják a tengert, mint például az északi áramlat, tehát a stratégiának foglalkozni kell azzal, hogy milyen formában, formákban védhetjük meg magunkat a különböző kockázatokkal szemben, és hogy hogyan reagálhassunk az egyes tagállamokban az esetleges válsághelyzetekre. Ugyanakkor a preventív intézkedéseket is figyelembe kell venni. Meg kell említenem, hogy a stratégia egy politikai dokumentum formáját öltötte, ugyanakkor a gyakorlati gyökerei nem túl erősek. Más mikro, makro regionális stratégiákhoz hasonlóan a balti-tengeri stratégia sem rendelkezik önálló költségvetéssel, tehát a különböző tevékenységeket nem lehet közvetlenül az EU szintjén irányítani. Vonatkozik ez az infrastruktúrára, illetve a környezetvédelemre egyaránt. Ebből az következik, hogy a stratégia nem más, mint egy sor projekt összessége, amit az egyes tagállamok készítettek. Szerintem ez így önmagában nem elegendő. Minden esetre hosszas vitákat folytattunk az Európai Parlamentben, és nem született egyelőre döntés, ami abba az irányba mutatna, hogy a makrorégiókat önálló entitásként kezelnénk az egyes szakpolitikai intézkedések kapcsán. A projektek megvalósítása vonatkozásában ezek üzleti terveit elsősorban a kohéziós politika alapján készítik el, és szoros együttműködés nem alakul ki az egyes ágazatok között. Mezőgazdaság, a mezőgazdaság nagyon messze van még attól, hogy a makrorégió számára elfogadott célkitűzéseket teljesíteni tudja. Tehát az évek során egy sor lépést kell megvalósítani annak érdekében, hogy a balti tengeri stratégiát nem csak a kohézia, kohéziós politika, hanem az agrárpolitika, a halászati politika, az idegenforgalmi politika és az infrastruktúra területén is meg tudjuk valósítani. Egyelőre ilyen koordinációra még nem került sor, legalábbis nem megfelelő szinten. Hölgyeim és uraim, szeretném felhívni a figyelmüket még a következő tényekre. Nagy örömmel hallgattam meg a jövőbeni tervekre vonatkozó véleményeket, de a mezőgazdasági bizottság nevében azt kell mondanom, hogy gyakran komoly eltérések vannak az elvárásokat illetően, és ez a kormányokra is vonatkozik. A lengyel kormánynak feltetőleg saját különálló véleménye van, ami a műtrágyázást illeti, illetve a növény védőszerek használatát. Napjainkban a kap reformja napirenden van, tehát ezeket a szempontokat is meg kell vizsgálnunk, amikor a jövőről beszélünk, illetve megtervezzük a jövőbeni lépéseket. El kell dönteni, hogy a mezőgazdasági termelők milyen támogatást kapjanak és hogy ezt eh, hogyan kapcsoljuk össze a környezetvédelemmel. És ez az elvárások megvalósítását is feltételezi. Hogyha úgy döntünk, hogy a területi alapú kifizetéseket eh, részesítjük előnyben, ez így egyszerű. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a mezőgazdasági termelők az egész EU-ban más szakpolitikai célokat is teljesítsenek. Ez mindannyiunk érdeke. Ami a balti-tengeri régiót és infrastruktúrát illeti, fontos, hogy tudjuk, itt nem csak beruházásokról beszélünk, vagy közös projektekről, a régió földrajzi közelsége alapján, hanem hosszabb távon kell gondolkodni. Az egész országot kell figyelembe vennünk, biztosítanunk kell, hogy a szennyvíz kezelő telepek ne csak a partvidéken helyezkedjenek el, hanem más városokban is épüljenek, Varsóban, illetve Lengyelország más városaiban is. ugyanis az összes folyó Lengyelországban a Balti tengerbe ömlik, tehát rengeteg dolgot kell megtennünk. uwagę, no to jest ta współpraca z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską. A stratégia természetesen előtérbe állítja a szomszédországokkal való együttműködést is, Oroszországgal, Fehér Oroszországgal is együtt kell működnünk Tehát egy közös együttműködési keretet kell találnunk, mert egyébként minden erőfeszítésünk hiába való lesz. És ha hasonló tevékenységeket a határ túloldalán nem látunk, akkor a saját erőfeszítéseink teljesen fölöslegesek. Elnök, köszönöm szépen, és akkor ezzel most rátérhetünk a meghallgatásunk első pontjára, az EU balti tengeri stratégiája. nemi módosulás történt a programban. Joanna Held szerepelt a programban, aki a regionális és kohéziós politika felelőse, az EU állandó képviselete részéről kap először szót, de csak 7 percben. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, and please apologize. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek a napirend megváltoztatásáért, de 10 perc múlva távoznom kell, és megpróbálok nagyon röviden beszélni, előterjeszteni önöknek a soros, soron következő lengyel elnökség balti tengeri stratégiáját, és a kollégák pedig a környezetvédelmi aspektusairól fognak szólni ennek a stratégiának. Az elnök úrnak általában köszöntet mondok azért, hogy ezt az alkalmat biztosította a lengyel elnökségnek a tervei bemutatására. Valószínűleg tudják, hogy Lengyelországnak különleges felelőssége van, hiszen átveszi vagy végrehajtja a felülvizsgálatot a az elnökségünk alatt, vagyis az év második felében. Mi meglehetősen specifikus pillanatát érjük a stratégia végrehajtásának, hiszen körülbelül két év telt el eddig a végrehajtási folyamatból. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt két év jó teszt volt a stratégia intézményes gépezete szempontjából, és az érdekelt felek szempontjából is, hogy egymás között kiosszák a szerepeket, és az első kezdeményezéseket megtegyék, valamint elkezdjék ezt a terméket végrehajtani, vagy ezt a projektet, tervet. Úgyhogy eljött az ideje a felülvizsgálatnak. Szeretném elmondani, hogy mi a feladat és melyek az aggodalmak. A tanácsi következtetések 2009. októberéből származnak. A svéd elnökség alatt történt ez, a stratégia elfogadása, és a következtetésekben a tagállamok megállapodtak abban, hogy a bizottság a tanácsnak 2011. június végéig átadja az első előrehaladási jelentést, és ez a jelentés a következő két napban várható. Ennek ellenére már volt egy első jelentés tavaly decemberéből. Ott megállapítottuk, hogy politikai vitákat kell folytatni a lengyel elnökség alatt, és esetleg ez lesz a felülvizsgálat alapja. Éppen ezért a lengyel elnökség keretet fog alkotni a tanácsbeli politikai viták számára, mégpedig úgy, hogy az elnökség barátai csoportot újraindítja, ezt a csoportot egyébként a svéd elnökség indította el. A balti-tengeri stratégiára szeretnénk központosítani, és a makro regionális stratégia tágabb értelmű koncepciójával nem kívánunk foglalkozni. Az Európai Bizottsággal együttműködve ez 2013-ig terjed ki, vagyis a makroregionális koncepció hozadott értékét fogjuk majd a későbbiekben felmérni. Ennyit tudok mondani a balti tengeri stratégiáról a lengyel elnökség nevében. Néhány Előkészítő lépést már tettünk az év elején. Áprilisban, májusban szerveztünk konzultációkat nemzeti alapon, de a tagállamokkal is. Nem csak a régió tagállamai, hanem az ezen kívüli tagállamok is részt vettek ebben. Cél, a cél az volt, hogy néhány gondolatot prezentáljunk, arra vonatkozóan, hogy mivel is foglalkozon a felülvizsgálat során a lengyel elnökség. És ez lenne a felülvizsgálat alapja, de közben a tagállamok elvárásait is szerettük volna megismerni. Mint láthatják, az Európai Parlamenttel együttműködünk. Egyébként ez nem az első meghallgatás, amelyen részt veszünk. A Balti-tenger Európa Intergroup egy hónappal ezelőtt ült össze, és a régiók bizottságával is együttműködünk, hiszen a regionális szinttel is konzultálni kívánunk. Mint mondtam, a felvizsgálat alapja a bizottság első előrehaladási jelentése. Ezt egyébként nagyon nagy érdeklődéssel várjuk. Az általános előrelépés részeként néhány ajánlást ajánlásra is várunk a szinte két évig tartó végrehajtás folyamatáról. A dokumentum azt is bemutatja, hogy mi működik jól a stratégián belül, és mind kell javítani. Ami az eddigi konzultációk alapján levonható, néhány fontos tematikus kérdés körvonalazódott, és ezekre építetjük majd a vitákat. Az általános következtetése az, hogy ez a felülvizsgálat a kormányzásra, irányításra összpontosítson a stratégia végrehajtására, és ne foglalkozzon a cselekvési terv tartalmával. A legfontosabb kérdések az érdekelt felek szerint a következőek. 1. Erősíteni kell az ágazati politika koordinálását hiszen ez hozzájárul a stratégiához. A jelenlegi helyzet szerint, ahogy ezt az egyik hozzászóló mondta, a legtöbb tevékenység a kohéziós politikával kapcsolatos, vagy főként a kohéziós politikától várnak eredményeket. De az érdekelt felek szerint, ha hatékonyak akarunk lenni, akkor be kell vonni megfelelő ágazati politikákat is, környezetvédelem, közlekedés, kutatás, fejlesztés, egyebek terén. És átlátható monitorozási rendszerre is szükség van azért, hogy a beadott adatok összevethetőek legyenek, és ezt operatívák kell tenni az egész stratégia szintjén. Éppen ezért született az a javaslat, hogy a célokat bevezessük, előterjesszük, ahogy ez a Duna stratégia esetén történik. Ami a stratégia ismertetését illeti, ennek láthatóbbnak kell lennie nemzeti és regionális szinten. Meg kell erősítenünk a folyamat tulajdonlását is valamint erősíteni kell az érdekelt felek szerepét, nemzeti kontaktpontok, prioritás koordinátorok, és itt az Európai Bizottságnak is nagy szerepet szánunk. Lezárva, milyen munkát fogunk indítani? A szöveget ajánlásokkal kívánjuk előterjeszteni az Európai Bizottság jelentése alapján néhány javaslatot kívánunk tenni arra, hogy hogyan lehetne a stratégiát javítani. És ezt egyébként az Európai Tanácsban is szeretnénk megvitatni az elnökség barátai képlet alapján. Reméljük, hogy a szövegről meg tudunk állapodni november második felében, és azt az Európai tanácsba, vagyis az általános ügyek tanácsába kívánjuk elfogadni. Ha ez a feladat már befejeződött, akkor reméljük, hogy a Dán kollégák, akiknek az elnöksége Lengyelország után következik, átveszik majd a stafétabotot, és megfelelő megfelelően követik majd ezt a munkát, ajánlásokat tesznek, és olyan helyzetet teremtenek, hogy a stratégiát majd aktualizálni lehet, figyelembe véve a mostani kötelező évenyő dokumentumot. Köszönöm. Köszönöm szépen, hát asszony. Most pedig üdvözöljük a másik legyek képviselőt, Katazsina Birgickát, aki a környezetvédelmi főigazgatóság képviselője. Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök. Lengyelországot azért hívták meg ide, mert ez az egyik fő ország, amely szomszédos a balti tengerrel. Szeretném elmondani már kezdetekben, hogy ez a stratégia egyike azon eszközöknek, amelyek támogatják, illetve kísérik a HELCOM szabályozás végrehajtását. A három stratégiai kezdeményezésről szeretnék szólni, és a balti tengerre irányuló fellépésről, a Helcomról. A legfontosabb fellépés, amely Lengyel, amelyet Lengyelország előre visz jelenleg, ez egy olyan fellépés, amely a ö, városi hulladékokra, hulladéklerakókra vonatkozik. Nagyon sok kezdeményezés van ezek korszerűsítése irányulóan. A legtöbb kezdeményezés tehát a hulladék ártalmatlanításra és a technológiai folyamatok korszerűsítésére irányul. Az eddig eszközölt beruházások a 2008-2009-es időszakban 4 milliárd zlotyira rúgtak. A fontos dolog, ami a környezetvédelmi és mezőgazdasági szempontokat illeti, e, a tolmácsok kérik a felszólalót, hogy kicsit lassabban olvasson fel. Nos, 2008-hoz képest a mezőgazdasági környezetvédelmi területen eszközölt fellépések a bevételek növeléséhez vezettek. Lengyelország 2013-ig meg akarja valósítani a Helcomi ajánlásokat, melyek szerint korlátozni kell a polifoszfátok és a mosószerek alkalmazását, 0,3%-os cél elérése a cél kitűzés. Valamennyi balti tengeri országgal együtt kell működni, hogy ezt az egyedülálló tengeri ökoszisztémát megőrizzük. Ennek érdekében létrehoztuk a balti tengeri védett élőhelyek listáját, és ezen együttműködésnek köszönhetően a Balti-tenger 20-24 százaléka, amely Lengyelországhoz tartozik, a védett zónának minősül. Ahogyan már a kezdetben elmondtam, Lengyelország a legnagyobb balti tengerre szomszédos ország, és Lengyelország fellépésének köszönhetően, ami a foszfor Balti-tengerbe bocsájtását illeti, Lengyelország harmadik helyet foglalja el a foszfát tekintetében, negyedik helyet pedig a nitrogén tekintetében. A, ami viszont az egyfőre jutó ö, szennyezést illeti, Lengyelország az egyik legkevésbé szennyező ország ebben a régióban. Nos, Lengyelország számításba veszi ezen anyagok káros hatásait, függetlenül az egyfőre jutó szennyezéstől. Ezek a fellépések, amelyeket Lengyelország benyújtott, nem valósulhattak volna meg, hogyha nem kaptunk volna forrásokat az Európai Unió költségvetéséből erre a célra. Tehát mindez nem lett volna lehetséges a hálózat szakértőinek segítsége nélkül, Más pénzintézeteket is bevontak a balti tengerre irányuló cselekvési terv megvalósításába, és vannak a bónuszprogramból ide irányított források is. Mindezen fellépések folyamatban vannak, másokra nem sokára kerül sor, hosszabb távon pedig emlékeztetnünk kell a három eszköz, tehát a tengeri stratégia, a balti tengeri stratégia és a balti tengeri cselekvési terv szinergiájára. hogy kedvező hatással járjon ez a, ten, a balti tenger természeti környezetére. Nagyon fontosak az úttörő jellegű projektek, a pilot projektek. Ugye fontos itt a tengeri környezet, a tengerfenék jó minőségének megőrzése. Ez, ehhez nagyon fontos a régióban a jó együttműködés. A, a elnök, a mostani és a következő elnökségnek nagyon sokat kell tenni a balti tenger megőrzés érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Brizsiszka asszony. Most pedig David Sweet következik, aki a regionális főigazgatóság képviselője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 uh, to parliamentarians, regions, civil society and parlamenti képviselők. Tallinnban több százan vettek részt az első évi fórumunkon, és talán még ennél többenket is várhatunk idén Gdanskban. De hát a lelkesedés önmagában nem elegendő. Nagyon fontos, hogy a szavakat tettek kövessék. Mint ahogy az első mint ahogy hallottuk, az első hivatalos jelentésünk holnap fog megjelenni, és ebben a jelentésben majd ismertetjük a különböző tevékenységeket a stratégia keretében, amelyekre sor került a balti tengeri térségben. Néhányat szeretnék kiragadni a környezetvédelem területén voltak olyan projektek, amelyek a hajózási ártalmakat hivatottak csökkenteni, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást hivatottak elősegíteni. Lengyelország itt komoly szerepet játszott, a káros kibocsátásokat igyekszünk csökkenteni, és a mai meghallgatás keretében, illetve összefüggésében néhány projekt környezetbarát a mezőgazdasági technológiákat segít elő alacsonyabb szintű műtrágyázás és vegyszer alkalmazás mellett. Tehát a megszokott technológiákhoz képest inkább azt próbáljuk elősegíteni, hogy a termelők is próbáljanak összeállni és ötletekkel előállni, hogy hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni a gazdálkodást, illetve költség hatékonyabbá. Itt a Helcommal szoros együttműködés valósult meg, ma délután már említették a Helcomot, ami nagyon fontos szerepet játszik a régióban. Helcom in its own Baltic Sea Action Plan. Mint ahogy egyre inkább közelebb kerülünk a célok megvalósításához, a Helcom képezi egyre inkább a tevékenységünk alapját. Nagyon hatékony volt eddig is az együttműködésünk. És akkor most röviden engedjék meg, hogy néhány szót a stratégia jövőbeni perspektíváiról szóljak. Ez egy nagyon hatékony, ösztönző eszköz, és most már látjuk ennek gyümölcseit a megvalósuló projektek kapcsán, amelyek az egész régió számára üdvözítők lesznek. Nagyon fontos, hogy objektív és módszeres megközelítést alkalmazzunk. Annak érdekében, hogy pontosan tudjuk, hogy mit hoznak ezek a tevékenységek. A tagállamok képviselői, illetve a prioritási területek koordinátorai fedik le a stratégia mind a 15 területét. Szeptemberben szeptemberig konkrét célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, mégpedig konszenzusos alapon, és ezek jelét adhatják annak, hogy milyen haszna van a szoros együttműködésnek. Alicsinyek kollégánk rendkívül komoly segítséget és igen jó tanácsokat adott nekünk. Pusztán azért, mert a három nem uralkodott el, tehát ne legyen EU, EU jogszabály, ne legyen EU költségvetés, ne legyen EU finanszírozás a stratégia mellett. Ez nem azt jelenti, hogy nincs nem, ne lennének forrásai, hiszen a kohéziós politika keretében már 50 millió eurót kapott a stratégia, ez tehát mind a régió javát hivatott szolgálni. Ezen kívül szorosan együttműködünk a különböző szakpolitikai területekkel, annak érdekében, hogy más alapok és szakpolitikai sorok is bevethetők legyenek, például a mezőgazdasági, vagy a vállalkozási, innovációs területek, a kutatás, Ezek az egész EU-t lefedő szakpolitikák, de integrált megközelítéssel koherensebb és koordináltabb stratégiát valósíthatunk meg a régióban is. A bizottság koordináló, facilitátori és ösztönző szerepet játszik. Legfontosabb, hogy a régió érdekelt felei azonosulhassanak a stratégia célkitűzéseivel, hiszen így érhető, érhetjük el, hogy egészségesebb és tisztább legyen a balti tengeri Köszönöm szépen. Merci. Monsieur. Köszönöm, Sweet úr. Maximilian Strottmann úr kíván hozzászólni, aki Sim Kallas biztos úr kabinettjét képviseli. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok! Köszönetet mondunk a mi oldalunkról, nagyon örülünk, hogy meghívtak bennünket ide a Környezetvédelmi Bizottságba. A közlekedés részéről szerintünk a kettő között nincsen ellentmondás, hiszen a közlekedés alapvető a társadalom, a gazdaság szempontjából voltak is szólt is arról, hogy a balti tengeren a közlekedés összekapcsolja az összes nemzetet. Szeretnék itt megnézni, megtekinteni, vagy megvitatni önökkel egy olyan kérdést, amely nem volt igazán az érdeklődés középpontjában, de most a kénnel kapcsolatos rendelet előkészítés alatt áll. A közlekedés, szállítást nem tudjuk megakadályozni, de el kell ismernünk azt is, hogy milyen kihívásokkal jár, milyen negatív hatásokkal, struktúrája kibocsátása révén. Ismerjük a dugókat az utcákon, az utcákban és a városokban. Azt is tudjuk, hogy a tengeri szállítást elő akarjuk segíteni, és ez különösen a balti tenger szempontjából lenne hasznos. David az előbb szólt erről, és örömmel hallottuk mindezt, hiszen a közlekedés a stratégia fontos része. De itt jön a negatív oldal, mégpedig a különböző kín származék kibocsátások. A az északi tengert, a Lámas csatornát, kibocsátási ellenőrzési területnek nyilvánították, vagyis, hogy az ott közlekedő hajók kevesebb kényszárbazékot bocsássanak, hiszen ez a térség, és főként a balti tenger igen sérülékeny. Döntéseknek okaz, oka van. 2008-ban a közösség világközösség és a Nemzetközi Tengerügyi Szervezet úgy döntött, hogy a dolgokat tisztázza, hiszen tudjuk, hogy mennyire veszélyes a kín összetétel, a kín tartalom a hajók üzemanyagában és a kibocsátásban. 2020-tól az egész világon tisztább üzemanyagokat fognak használni, és a hajók esetében különösen kívánják csökkenteni a kéntartalmat a kibocsátott anyagok területén, és ennek igen pozitív hatása lesz egészségügyi környezetvédelmi egyebek. Az amerikai képviselők, akikkel Norvégiában a regionális konferencián találkoztunk, elmondták, hogy az, hogy az USA mindkét partvidékét kén kibocsátási ellenőrzés alá vette, ez 6000 köbméter jelent évente. A közlekedési biztos is foglalkozik ezzel, mindez pénzbe kerül. A beslések azt mutatják, hogy kb. 60-80 országban eh, a hajózás esetében az üzemanyag költség emelkedhet. Mit jelent ez? Azt látjuk, hogy a, az úgynevezett model-back hajó hatás következik be. A tengeri szállítás tisztább, mint a többi, de azt szeretnénk, hogyha a zárut is és az utasokat is át lehetne irányítani az autó helyett, vagy gépjárművek helyett inkább a hajót válasszák. Viszont mégis visszakerülhetnek aztán a zárók, a teherszállítás az utakra, és ezt nem szeretnénk. Nagy lobbizást folytatunk, Johanna is, és egy másik kollega is ott volt egy meghallgatáson, amit itt tartottunk a parlamentben, és ott a hajótulajdonosok aggodalmuknak adtak hangot. Azt mondták, hogy ennek gazdasági, szociális és környezetvédelmi hatása eh, lehetnek, és ennek nem örülünk. A környezetvédelmi biztos Potosnik úr és Kalasz úr közlekedési biztos együtt dolgozott azért, hogy végrehajtja hogy végrehajtsa ezeket az új szabályokat az EU számára. És most mi született? Igen, világos standardok, minden tagállamra vonatkoznak, és minden a balti tenger től induló hajóra is. De mi a célunk? Szeretnénk ezt eh, eszközé változtatni, és eh, ezen keresztül a jelenlegi kén irányelvét az EU-nak aktualizálni. Reméljük, hogy ezt még nyár előtt, vagy pedig a nyári szünet után nagyon hamarosan elvégezhetjük. Az irányelvet az új nemzetközileg elfogadott standardokhoz fogjuk illeszteni egy olyan eszközkészlettel, amely külön foglalkozik a tengeri szállítással. Itt, hogyha csökkentjük a kéntartalmat, akkor az üzemanyagok esetén növekednek a költségek. Vannak más tisztítási módszerek is, tagállamoknak létre akarjuk tenni, lehetővé akarjuk tenni támogatással az, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzák. Szerintünk az LNG a folyékony földgáz az, ami itt nagyon hasznos, de előjön a tyúk és a tojás klasszikus problémája, mert még megfelelő hajóink nincsenek, de reméljük, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani úgy, hogy az első kezdeti befektetéseket támogatjuk, a kikötők felszereltségét illetően, és azután lehetne alkalmazni az elengét. Vannak itt kockázatok, de komoly előnyök, és ezek eh, nagyobb mértékűek, mint a kockázatok. Meg kell nézni, hogy az állam, az ipar hogyan fektet bele az új technológiákba, hiszen szerintünk ez majd teret ad annak, hogy a Balti tengerben a hajón való szállítást elősegítsük. Köszönöm. Köszönöm, Strutman úr. Most pedig áttérünk a meghallgatásunk második részére, ha csak nincsen azonnali kérdés ez részt, rész, vagy? Hogyha nem, ha nincs kérdés, akkor áttérünk a második részre. A balti tenger az egyik leginkább szennyezett tenger a világon. Mit tudunk tenni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon? Mihály Durkin úrnak adom meg a szót, aki a Helcom az ELKOM egyik tisztviselője, Mihály Durkin úri a szó. Oui. Nous vous invitons ici. Megkérjük, fáradjon ide a tribünre. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Először is köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívott minket ide, és hogy szólhatunk a bizottság nevében a balti tenger ökológiai helyzetéről. Először is a főtitkárunk nevében szeretnék elnézést kérni, ugyanis nem tudott ide jönni, megváltoztak a körülmények. Az előadásomban röviden szeretném felvázolni, ha bár nem ez egy könnyű kérdés, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy meggyógyítsuk a balti tengert. Néhány ábrán szeretném ezt áttekinteni. Megnézzük, hogy mit jelent a balti tenger számunkra, a Helcom mi és milyen szakpolitikai keretek között igyekszik a balti tenger élő világát, illetve ökológiai állapotát javítani. Globálisan nézve a balti tenger az világ tengerek 0,5 százalékát képezi, és az össztengeri szállítás 10-15 százalékát képviseli. A tenger állapota eléggé sajátságos, nagyon alacsony a hőmérséklet, sekélyek a vizek, a vízcsere nagyon rossz mértékű, és az édes, illetve sós víz egymás melletti megléte számos élőlény kipusztulásával fenyeget. Az eutrofizáció is komoly veszély az elmúlt évszázadban két-három százalékkal emelkedett a tápanyag tartalom. Összességében azonban nem felejthetjük, felejthetjük el, hogy a gazdasági érték a partvidéken élők számára évente 5 milliárd eurót jelent. Már hallottuk, és tudjuk, hogy az emberi tevékenység igen káros hatással van a környezetre, az eutrofizáció tekintetében, a mezőgazdaság kibocsátások következtében, a déli és keleti partvidéken, aminek következtében a szennyezett vízben a halállomány egyre nagyobb mértékben kipusztul. Ma délelőtt már hallottunk a dioxin koncentráció mértékéről. Gyakorlatilag a balti tenger bizonyos részein kifogott halak nem felelnek meg az EU élelmiszerbiztonsági határértékeinek. A balti térségben a vándor madarak előfordulása is igen gazdag, és ő az, a madár világra is mindez káros hatással van. Nézzük, hogy én milyen szervezetet képviselek. A Helsinki Bizottság kilenc balti tengeri ország és az EU átfogó szervezet, a szennyezés prevencióval, természetvédelemmel, a tengeri hajózás biztonságával, illetve az ökorendszerekkel foglalkozunk. A Helsinki egyezményt minden balti tengeri állam 1974-ben aláírta. Az elmúlt 30 évben a Helcom a kormányközi együttműködés keretében az egyik legfontosabb környezetvédelmi szakpolitikai szervezetként működött a térségben. Koordinációs szerepe van az EU tengeri keret irányelve alapján. Nem csak erősségei vannak a szervezetünknek, de gyenge pontjai, illetve még megoldásra váló problémák. És Emiatt a Helcom 2007-es eh, krakói miniszter közi értekezlete egy akciótervet fogadott el. Ez különböző intézkedéseket tartalmaz a tengeri környezet védelmére vonatkozóan. Ez egy rendszer alapú megközelítés, négy fontos téma köré épülve a eh, veszélyes anyagok, az eutrofizáció, illetve a biodiverzitás megőrzése. Számos nemzetközi folyamat alapját képezte ez a az akcióterv, így például az EU-balti tengeri stratégiájáét is, és nagyon örülünk, hogy ez a stratégia él a tapasztalatainkkal. komoly szinergiákkal és lehetőségekkel kecsegtet, ami a jövőbeni stratégiát illeti. Ezekről további részleteket találhatnak meg a honlapunkon. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy hogyan gyógyíthatjuk meg a balti tengert, először is diagnózist kell felállítanunk. Ez volt tulajdonképpen az alapja a balti tengeri akcióterv kidolgozásának is. Egy holisztikus megközelítést alkalmaztunk. Baltic Action Plan was adopted. Az előzetes értékelés a tengeri környezetet volt hivatott vizsgálni 2006-2007-ben. Azóta új értékelési, elemzési eszközök állnak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy felmérjük a balti tenger egészségi állapotát. A holisztikus megközelítés képezte az alapját az akciótervnek, tehát ez egy kiinduló pontként, egyfajta referencia pontként szolgálhat, annak megvizsgálására, hogy a különböző intézkedésekkel hogyan sikerült javítani a balti tenger állapotát. A holisztikus értékelésen kívül Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy az emberi tevékenység milyen hatást gyakorol, illetve milyen mértékben rontja a tenger állapotát. A narancssárga és piros terület mutatja az al medert. Hát ez... The Baltic suffers both from the effect... A balti tenger a múlt, illetve a jelen tevékenységeinek a kárát egyaránt megszenvedi, így például az üledék képződés is egyre súlyosabb, és a balti tenger az egyik legsérülékenyebb partvidékekkel rendelkezik a nitrogén és más szennyező komoly problémát okoznak, az eutrofizáció is nagy mértékben rontja a víz minőségét. A gazdasági elemzés, ami a kezdeti holisztikus értékelésben szerepelt, arra következtetésre jutott, hogy nagyon drága a beavatkozás, de a nem cselekvés még költségesebb lenne hosszú távon. Nézzük az akcióterv megvalósítását. Mindannyian tudjuk, hogy először is nemzetközi szinten kell megállapodnunk, hogy mit kell tenni, de ez csak akkor hatékony, hogyha nemzeti szinten megvalósítjuk. Az akcióterv éppen ezért leszögezi, hogy minden tagországnak saját nemzeti tervet kell készítenie. A moszkvai tavalyban, tavaly tartott Moszkvában tartott miniszteri értekezlet jó példákat sorolt fel erre, a következő lépés keretében pedig az eddig meghozott intézkedések hatékonyságát kell megvizsgálni, illetve további intézkedésekre javaslatot tenni. Ennek során pedig figyelembe vesszük a különböző EU eljárásokat, például a vízkeret irányelvet és a tengeri irány, keret irányelvet. Az eutrofizáció az egyik legsúlyosabb probléma a balti tenger térségében, éppen ezért olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek 2016-ig ezt a folyamatot megfordítják. És néhány bevált gyakorlatra engedjenek meg példát, vagy jó tevékenységre, amelyek már megvalósultak, többek között az EU pénzügyi támogatásával. Így például a szennyvízkezelésben történtek jelentős beruházások, nem csak Lengyelországban, de például Szentpéterváron, Rigában, Secsinben, Kaunasban, illetve a part vidék más városaiban. Ezen kívül az ismereteket is igyekszünk minél szélesebb körben terjeszteni a szennyvízkezelési standardokat az EU által finanszírozott Pure program keretében. A foszfor tartalmú mosószerek alkalmazásának megszüntetése is egy nagyon fontos lépés Svédországban, Letországban, Németországban és Finnországban már történtek komoly előrelépések, és várhatóan EU jogszabály is születni fog. Ami a személyszállítást illeti, a Marpol egyezmény keretében 2013-ig az összes nagy kikötőt fel kell szerelni megfelelő szennyvíz tisztító létesítményekkel. Jobb ismeretekre van szükség a veszélyes anyagok előfordulására, azok eredetére, és ehhez is EU finanszírozású projektek állhatnak rendelkezésre. A veszélyes anyagok mellett foglalkozunk például a biodiverzitás, illetve tengeri kockázatok kérdésével, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a pán-európai programokon kívül szorosan együtt működünk a vonzás körzet más országaival. Egy konkrét projekt például Oroszország, Szentpétervár, vonatkozásában kerül megvalósításra. Ez egyfajta kísérleti projekt. Én most átugranék néhány diát, és a következtetésekre térnék rá, hiszen ezeket az ábrákat megtalálják a kiosztott anyagban, ami a konkrét kockázatokat illeti, illetve hogy hol van szükségünk segítségre. Lezárásképpen annyit szeretnék elmondani, hogy véleményünk szerint a testre szabott megoldások elősegítése az egyik legfontosabb a balti tenger sérülékenységét a konkrét példák alapján kell figyelembe venni. Már számos lépés történt, illetve rendezvényre került sor 2010. februárjában például az állam és kormányfők részvételével csúcs találkozót tartottunk, holisztikus dialógust kell ö, folytatnunk, és az érdekelt felekkel is folyamatosan kapcsolatot kell tartani a mezőgazdasági, környezetvédelmi és halászati hatóságokkal. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az EU-balti tengeri stratégia az ilyen ágazatközi dialógust is szolgálja. Célzott finanszírozásra van szükség a régióban, és örömmel látjuk, hogy már vannak ennek jelei, ami, amelyek élhetnek EU finanszírozással is. A vonzás körzetben nem csak part, a part vidéken elhelyezkedő országokról beszélünk, amelyeket érintenek a környezetvédelmi szabályok. A soros lengyel elnökség remélhetőleg további lehetőséget kínál majd arra, hogy a balti tengeri tevékenységünket tovább bővítsük. Köszönöm szépen a figyelmünket. Merci, merci beaucoup, monsieur Durkin. Köszönöm szépen. Parola monsieur Bo Gustafsson. Gustafsson úrnak adom meg a szót, aki Marin Models Intézet kutató Stockholmban. Mr. Chairman, uh, and thank you very much. Köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm azt is, hogy meghívtak ide. A Baltic Nest intézmény kutatási szövetség, amelynek Finnországban és Dániában is vannak partnerei. Ami engem illet, én a svéd Baltic Nest intézetet igazgatom, részben a svéd kormány finanszírozza, az elsődleges cél a Helcom támogatása, és az EU támogatása is, azzal, hogy tudományos hozzájárulást adunk a különböző politikai folyamatokhoz. Ma arra fogok összpontosítani, hogy hogyan is néz ki a Balti tenger, és hogy nézett ki száz évvel ezelőtt, és hogyan szeretnénk látni, milyennek szeretnénk látni a jövőben. Eddig erről hallottunk, a kék, zöld alga, különböző baktériumok, most igen nagy problémát jelentenek a balti tengerben. Az elmúlt 15 évben ez így nézett ki, ahogy látják a kivetített képen, tehát tömegesen árasztották el a balti tengert az algák kilencszeresére emelkedett az előző évszázadokhoz hasonlóan. Az alga termelődés is általában háromszorosára emelkedett az algák szaporodásának üteme, és ez a eh, az agyag jelenlétének is köszönhető a tengerparti térségben. Ennek a halak szaporodására is hatása van. Van még egy másik következménye az alga elszaporodásának, az az, hogy az alacsony rétegekben igen ritka az oxigén. Tudjuk, hogy a kicserélődéshez, megújuláshoz hosszú időre van szükség a Balti-tenger esetében, és ez a probléma hatszorosára emelkedett, vagyis az oxigén hiány a tengerfenék közelében az elmúlt száz évben. Ez a, az ábra kissé komplikált, ez az üledékeket mutatja, az üledékek összeállítását az elmúlt száz évben, és most valahogy olyan jelenségeket tapasztalunk, amelyeket még eddig soha nem láthatunk. Az EU finanszírozta bónusz projektek azt mutatják, hogy a balti tenger mostani állapota valóban sajátos, és eddigi története során ezt még soha nem tapasztaltuk. Mi az oka annak, hogy így néz ki a balti tenger? Ezen a grafikonon látják, hogy milyen terhelésnek van kitéve a Balti-tenger, vagy pedig a tápanyagok hogyan a tápanyag utánpótlás hogy történik a Balti tenger térségében. A terhelést a legtöbben ország már 30 évvel ezelőtt elkezdett csökkenteni, és itt jelentős csökkenés volt. Látják a fekete görbét, ez becslés, vagyis a nyári alga biomasszát, annak mennyiségét mesli meg, ebben sok baktérium van, stb., és csupán ez emelkedik. Ennek az az oka, hogy a balti tengerben nagy idő eltolódások vannak, és ahhoz, hogy megértsük és előre megjósolhassuk, hogy hogyan lehet ezt eh, az eutrofizációt, eh, tehát hogyan tudjuk csökkenteni, ehhez különböző modellezések segítenek bennünket. A Baltic Nest-en eh, belül ezt végezzük. Modellezést és a döntés hozatali rendszer támogatjuk, Nestet, összetevője van, és holisztikus megközelítést tesz mindez lehetővé a Balti-tenger esetében. Az a modell, amit a Balti-tenger cselekvési tervbe metünk bele, mutatja, hogy mennyi foszfort és nitrogént lehet a Balti-tengerbe beleereszteni, úgy, hogy még mindig elfogadható környezetet kapjunk. Ami a jövőt illeti, mikor rosszul is állnak a dolgok ma, azért a jövőben a dolgok javulni fognak, bár nagy, hosszabb időszakokra van szükség, de ha sikerül kézbe tartanunk a különböző terheléseket, akkor sikerül ezt mindezt csökkenteni, és hogyha a balti tengeri cselekvési tervet meg tudjuk valósítani, és változni tud a helyzet a balti tengerén, de hogyha ez nem sikerül, akkor a helyzet, tehát az elképzelhető helyzetet a zöld görbe mutatja, Sőt, hogyha teljesen kicsúszik a dolog a kezünk közül, akkor a kék görbe helyzete vagy állapota áll elő, és ez azt jelenti, hogy a dolgok tovább romlanak. A kormányok itt sajátos felelősséget vállaltak magukra, mégpedig téren, hogy a terhelést csökkenteni lehessen kézben tartani, és ehhez viszont időre van szükség. Most viszont hosszú távon a dolog, az egész történet bonyolódik, mert ott van még a klímaváltozás is. Ezzel csak a közelmúltban kezdtek foglalkozni a programon belül. Van egy nagy projektünk, ECO vagy Öko Support a neve, Svédország, Németország, Finnország, Észtország, Lengyelország, és Dánia vesz ebben részt. Amikor igyekszünk figyelembe venni a különböző IPPC klímaváltozási jóslatokat, előrevetítéseket, és azt is, hogy ez hogy fogja majd befolyásolni a Balti-tengert, valamint a mi intézkedéseink hatékonyságát, ami ezt a nutrifikációt illeti. Igen nehéz most mindezt ebből a zábrából levonni, de majd később meglátják. Valószínűleg a felmelegedés az eutrofizáció újabb jeleit fogja eredményezni, de ezt úgy kell tekinteni, hogy a terhelés még erőteljesebb lesz, ami a különböző tápanyagokat illeti, és ezt nem szabad elfelejteni. A konklúziók a következőek. A Balti-tenger állapotának oka az antropogén tápanyag utánpotlás. Egyébként ez nem reménytelen, mert a Balti-tenger körüli országok lépéseket tettnek arra, hogy a terheléseket csökkentsék, sőt, javítani tudják a balti tenger állapotát, de ez időigényes lesz ahhoz, hogy az egész rendszer magához térjen, megújuljon, és a terhelés csökkentése a század utolsó szakaszában még fontosabb lesz, mert akkor a globális felmelegedés is hatása lesz a balti tengerek. Köszönöm. Merci. Euh. Köszönöm szépen, Gustafsson úr. A következő előadónk Szeppó Knutila úr, aki magas beosztású kutató a Szikénél, ami az Finn Környezetvédelmi Intézet neve. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az alkalmat, hogy meghívtak engem, eljöhettem ide, és beszélhetek a balti tenger problémájáról és a különböző tápanyag terhelésről, a vízütő terület állapotáról, és arról, hogy hol tudnánk ezt a tápanyag terhelést a jövőben csökkenteni azért, hogy jobb állapotba hozzuk a balti tengert a következő évtizedben. Ezen a dián látják, hogy országokra leosztva ez a terhelés hogyan alakul, foszfor és nitrogén terhelés. Én itt különösen a vörös és a zöld színre hívnám föl a figyelmet. A vörös a háztartásokból érkező terhelés, 90%-ról van szó, ami pedig a sötét zöldet illeti, ez egyéb forrásokat jelez, mégpedig különböző szennyvizeket, amelyek a mezőgazdaságból származnak. A csökkentési potenciál ebben rejlik, vagyis ezeket a terheléseket kellene csökkenteni a Balti-tenger esetében. Az elmúlt évtizedben meglehetősen sok dolog történt a szennyvíz megtisztítása terén, itt a háztartási szennyvízre gondolok, a Balti-tenger térségében. Itt a grafikonon látható, hogy az elmúlt 40 évben a Balti-tenger körüli országok hogyan csökkentették a foszfor terhelést a háztartási szennyvíz idején. Látják a zöld oszlopot, 25 ezer tonnáról van szó, és a kék oszlop pedig a teljes foszfor terhelést mutatja különböző forrásokból a balti tenger esetében. A szennyvíz megtisztítása esetén voltak erőfeszítések, mert ha nem, akkor kétszer annyi lenne a terhelés, mint ma. Ahogy kollégám elmondta, a csökkenés a terhelést illetően jelentős volt, még ha nem is látjuk ennek eredményét egyelőre a balti tenger állapotán. Hát a háztartási szennyvíz esetében sokat tettünk a terhelés csökkentésére, de még mindig nagyon sok mindent lehetne tenni a legtöbb balti-tengeri országban. Kiszámítottuk, hogy a foszfor és a nitrogén potenciál terhelés csökkentése milyen eredményt hozna a háztartási szennyvízről van szó, és az önkormányzatok jogkörébe tartozik. Látjuk, hogy Belarus itt is figyelembe vettük, bár ez a Helkának még nem tagállama. A potenciát a piros oszlop mutatja, vagy vörös oszlop, ez még mindig magas, de hogyha megnézzük a teljes terhelést, ennek 20%-át lehetne megszüntetni, hogyha a az önkormányzatok mindent megtennének a szennyvíz tisztítás érdekében technikailag. A szennyvízkezelő üzemek jó működése 90%-ban csökkenteni a foszforterhelést, de ott van az EU irányelve a városi szennyvíz tisztítás esetén, ez 80%-ot ír elő, de ha 90%-ot érnénk el, akkor az éves foszforterhelés tetején tovább, terén további 10%-os csökkenést érnénk el. Ez a balti-tengeri országok számára egyformán fontos, ez a cél a cselekvési tervben kellene, hogy szerepeljen. Következő grafikon, ez pedig a nitrogén csökkenés, terhelés csökkenéséről van szó. Itt nem történt olyan nagy csökkenés, mint a foszfor esetében, de még így is jelentősek az eredmények. Itt ebbe az ágazatba befektettünk, hiszen sokkal költséghatékonyabb a nitrogén terhelés csökkentése az önkormányzatok, a háztartások részéről, mint a mezőgazdaságból érkező szennyvíz csökkentése esetén. Itt látható, hogy a foszfor terhelés most hogy áll. Ezek 2006-os adatok, de a szint ma szinte ugyanannyi. A vörös oszlop a jelenlegi terhelést mutatja. A maximális megengedett terhelés a zöld oszlop mutatja, a cselekvési terv szerint a következő zöld oszlop azt mutatja, hogy a különböző szennyvizek hogyan befolyásolják a helyzetet, a célt, cél elérése érdekében. Tehát 2021-re várható az, hogy változik a helyzet. A háztartási szennyvizet látják a negyedik oszlopban, és azt is, hogy 90%-os csökkenést, csökkenési célt lenne jó elérni a lakossággal, a lakosság esetében kellene csökkenteni mindez, de a végcélok érdekében évente 5000 tonnával kellene a mezőgazdaságból érkező szennyezést csökkenteni. Itt a másik grafikon ugyanezeket az információkat közli a nitrogén esetében, és azt is, hogy mely területeken lehetne jelentős csökkentést elérni az önkormányzati szennyvíz tisztítókkal. A nitrogén esetében a mezőgazdasági szennyezést kellene csökkenteni, mert itt ellentétben a foszforral nem lehet olyan sokat elérni, hogyha csak a háztartási szennyvizet tisztítják. Most szeretném elmondani, hogy a mezőgazdaság esetében hogyan is alakult ez az elmúlt évtizedekben, milyen hatással volt a mezőgazdaság a Balti tengerre. Ezen a grafikonon a foszfor és nitrogén koncentrációt láthatják a Balti tengerben 1950-től 2010-ig. Látható, hogy a koncentrátum növekedése gyorsan elindult a második világháború után. Mi történt ugyanakkor a mezőgazdasági ágazatban? A második világháború után különböző műtrágyákat kezdtek alkalmazni nagy mennyiségben a nyugati országokban, és ez az oka a foszfor terhelésnek. Azt is láthatják, hogy a második világháború után a termelés milyen nagy mértékben emelkedett. A fő oka ennek a fejleménynek az, hogy a második világháború előtt a tápanyagciklus a mezőgazdaságban más volt, mert a trágyát használták a talaj termékenyé tételére, de műtrágyát nem használtak, és azután megtört ez a az egész ciklus, ketté választották a műtrágya termelést, és a természetes trágyát már nem alkalmazták legfontosabb nitrogén, foszfor forrásként a gabona termesztésben. Itt pedig ezek az oszlopok azt mutatják, hogy a nitrogén és a foszfor esetében, amelyet a balti tengeri vízítő területeken állítanak elő az összes országban. Itt látják a teljes, a lakosság teljes számát, és azt is, hogy mennyi műtrágyát használnak, mennyi természetes trágyát, az utolsó oszlopban vettük figyelembe azt, hogy mennyi természetes eredetű trágyát trágya képződik a balti tengeri térségben. Azt is láthatják, hogy a nitrogén által gyakorolt nyomás itt ennyire megnövekszik, miután elkezdtek műtrágyát alkalmazni a mezőgazdaságban. Mivel a gabona termesztés és a szállatenyésztés elválasztódott egymástól, így az összes természetes trágya, ami a gazdaságokban képződik, már nem használható trágyaként, mert a termelés a farmok körül alakult ki, és már gyakorlatilag nem valósítható meg, hogy trágyaként, természetes trágyaként használják ezt a mezőgazdaságban. Tehát ez a fajta trágya elvész, elpocsékolódik, és ez a tápanyag ciklus teljes mértékben felborítja. Van egy másik fejlemény is, ami ezt a fejleményt felgyorsítja. A második világháború után az elmúlt 50 évben igen jelentősen emelkedett a húsfogyasztás. 50 évvel ezelőtt mindannyian csak a felét ettük meg annak a hús mennyiségnek, amennyet ma elfogyasztunk, és minél többet eszünk húst, annál több terület kell az állattenyésztésre. A legtöbb nyugati országban, Finnországban, Svédországban a teljes mezőgazdasági terület 70-80%-át a takarmány termesztésre használják fel. Hogy lezárjam mondandómat, a mezőgazdaságról. Szeretném elmondani, hogy a mezőgazdaság esetében célokat tűztünk ki a balti tengeri vízütő terület vonatkozásában. Lehet, hogy ezek a célek, célok kihívást jelentenek, de a világban az élelmiszer iránti igény 2050-ig legalább 50%-kal fog emelkedni. Ugyanakkor a klímaváltozás a mezőgazdasági gyakorlatot kedvezőbbé teszi majd legalábbis a Batitenger vízültő területének északi részén. Az emelkedő hőmérséklet és a nagyobb mennyiségű csapadék felgyorsítja a különböző tápanyagok tengerbe szivárgását. Emellett az élelmiszer árak tovább fognak emelkedni, és mindez jövedelmezőbbé teszi majd a mezőgazdaságot. Nehéz azt elhinni, hogy a mezőgazdasági gyakorlat majd csökkeni fog a jövőben a Balti-tenger vízütő területén. Végül pedig a legfontosabb kihívás, ami a mezőgazdaságot illeti, a foszfor források csökkentése. A jövőben, ha bárhol a világon mezőgazdasági tevékenységet kívánnak folytatni, akkor ennek mindenképpen az az előfeltétele, hogy a foszfort újra kell feldolgozni, és sokkal hatékonyabban. Ez valószínűleg a foszfor beszivárgás csökkentését is fogja eredményezni a Balti tenger térségében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az érdekes előadást. Azt hiszem, hogy e, lehetséges lesz olyan mezőgazdaság kialakítása, amely e, kevesebb nitrogént használ és hagyományosabb módon e, jár el. Morkonájt asszony. Valamennyi előadó beszámolója nagyon érdekes volt. Sajnos sajnálatos, hogy nem jelentünk meg számosabban ezen a találkozón. A szakértők szájából elhangzott számadatok rendkívül fontosak. Gyakran folytatunk vitákat itt a parlamentben, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a balti tenger nem nyilvánítják a legszennyezettebb tengernek, de a tények ennek ellent mondanak. Az ipari szennyezés, a mezőgazdaságból eredő szennyezés, a másodlagos szennyezés, amely egy bizonyos időre megy vissza, vagy a második világháborúból származó törtények, mindezek problémák, és ide tartozik az északi áramlat csővezeték megépítése, ami szintén említésre került. Itt van a bónuszprogram, amelyet említettek, és nyugtalanító szám adatok hangzottak el. A tudósok megállapították, hogy a genotoxicitás növekedett az elmúlt időszakban, hatalmas mértékben nőttek a számok az elmúlt évtizedben. Miért is? Talán ez azzal függ össze, hogy a tenger fenneket érinti az északi áramlat megépítése, robbantásokat hajtanak végre a tengerfenéken, tehát a rég, azok a rétegek, ahol a másodlagos szennyeződések találhatóak, azokat is megbolygatják ezáltal. Talán a ki, amikor 2005-ben elkezdődtek a munkálatok az északi áramlattal kapcsolatosan, ezek nem teljes mértékben a szabályoknak megfelelően zajlottak. Voltak bizonyos szabálysértések. Esetlegesen lehet összefüggés azon tények között, amelyeket említettem, és a vizsgálatok eredménye között, mely vizsgálatokat a bónusz és a Balta friss programok keretében végeztek el. A harmadik országok szintén problémát jelentenek. Elhangzott, hogy intenzív együttműködés zajlik Fehéroroszággal, Oroszországgal és a Kaliningrádi területtel, de egyes tudósok óvnak attól, hogy legalábbis nyugtalankodnak egyes tudósok, hogy Oroszország nem engedi be a mi szakértőinket az ő felség vizeire, és nem hagyja, hogy ott vizsgálatokat folytassanak. Ugyanakkor van számos infrastruktúrális program, például kőolaj platformok, a Kalinyigrádi területen, tehát léteznek ezek a projektek, de nincsen program a kármentesítés, vagy bonifikáció, vagy az okozott károk megtérítése területén. Ezen kívül nyugtalankodunk amiatt is, hogy a Kaliningrádi területen egy új atomerőművet terveznek. A hűtéshez a Memel folyó vizét használják. Ez egy nagyon nagy probléma a Balti tenger vonatkozásában. A lengyel kikötő egyik legjelentősebb pólusa a szennyeződéseknek, és most ez a dolog még mindig még hozzájön. Mit gondol erről? Van-e kapcsolat a tengerfenéken végzett munkálatok között, és ezen vizsgálatok eredmények között? Hassia, następnie pan profesor Gierek. Köszönöm. Hászi asszony, aztán Gérek úr kap szót. Köszönöm szépen, A kérdésem Knutila és Gustafsson urakhoz intéződik elsősorban, ami a Helcom akciótervét illeti. A Helcom balti tengeri akciótervében szerepel egy igen részletes intézkedésekből álló lista, így többek között a mezőgazdaság területén, illetve az állattenyésztés területén. A Helcom azonban csak ajánlásokat fogalmazhat meg. Mit gondol, mit gondolnak, hogy ha az Európai Unió a Helcom akcióterben szereplő intézkedéseket kötelezővé tenni az EU területén. Hiszen az EU alkothat jogszabályokat, a Helkom ezzel szemben nem. Pán poszolnám, Gerek asszony, köszönöm szépen. A klímaváltozás tej strefie Morza Bałtyckiego i mieliśmy... Az éghajlatváltozás érinti a balti tenger térségét. 11 évvel ezelőtt, amikor sor került az áradásra az Odera környékén, és aztán később is volt egy áradás, a víztől a folyó áradt ki. És ez valamilyen módon függ a szennyezés szintjétől, a balti tenger szennyezésének szintjétől is. Nem annyira a nitrogénről, illetve a foszforról szólnék, hanem inkább a nehéz fémekről tennék említést. Mert ebből a szempontból a halászat nagyon súlyos károkat érint, és kérdés az, hogy vannak-e veszélyek az emberekre vonatkozóan is. Köszönöm, hogy az elnök Gustafsson úr válaszolhat a kérdésekre. Vagy Durkin úr. Tessék, Durkin úr. Probably I would Talán én válaszolnék először, ugyanis a litván képviselő hozzám intézte a kérdését, ami a vegyi anyagokat, illetve az ezzel kapcsolatos munkát ér, illeti. 2004-2005 óta széles körben vizsgáljuk a balti tengerbe jutó vegyi anyagok helyzetét, nemzeti szinten is, illetve több tagállam együttműködésében a balti tengeri térségben. Így vizsgáltuk például az északi áramlattal kapcsolatos helyzetet, és igyekszünk modellezni az ilyen mérgező anyagok jelenlétét a balti tenger fenéken. Egy munkacsoport most vizsgálja felül, illetve aktualizálja ezeket az adatokat, és várhatóan ennek a csoportnak a jelentése még idén megszületik, és át fogják adni a Helcomnak. Ami pedig a monitorozást illeti, illetve azokat az agályokat, hogy Oroszország nem szolgáltat kellő mennyiségű adatokat, illetve nem teszi lehetővé a monitorozást más országok tudósai számára, hogy a balti tenger orosz szakaszán vizsgálják a helyzetet. Ami Kaliningrádot illeti, sokkal jobb az együttműködésünk, és igen, sok információt kaptunk a balti tenger állapotának monitorozásához, különös tekintettel a holisztikus értékelésre. Tudom, hogy a Litán és az észt kollégák is nagyon szorosan együttműködnek Szentpétervári tudósokkal, tőlük is rengeteg monitor információ érkezik, és az új atomerőművek tekintetében Kaliningrádban, itt nem csak Kaliningrádról van, vagy Oroszországról van szó, ahol új atomerőműveket terveznek létesíteni, hanem más országok is fejlesztik az atomenergia szektort, a Helcomon belül egy külön munkacsoport monitorozza a radioaktív szennyezést, és vizsgálják a jelenlegi, most folyó tevékenységeket, illetve a tervezett erőművek által okozott kibocsátásokat. Hászi képviselő kérdésére. Ugyan ez a kérdés nem nekem szólt, de a balti akciótervben nem csak ajánlásokat fogalmazunk meg, hanem bizonyos jogi kötelezettségeket is, különösen ami a mezőgazdaságot illeti. Az, a Helsinki Egyezmény módosított hármas melléklete lehetővé teszi, hogy az aláíró felek kötelező érvényű előírásokat alkalmazzanak, különösen ami a mezőgazdaság által okozott szennyezést illeti. A természeti körülményektől, a talajviszonyoktól és egyebektől függően. Végezetül, ha megengedi, a nehéz fémek kapcsán talán Knutilla úr átfogóbb választ tud adni, de általánosságban, függetlenül az árvizektől vagy a klíma változástól a nehézfém, a hagyományos nehézfém koncentráció, higany, kadmium és ólom koncentráció egyre inkább csökken. Az élelmiszerbiztonság szempontjából ez a legnagyobb agály. Délelőtt hallottunk már a dioxinról, a nagyobb halak esetében. Azt hiszem, hogy ez a nehéz fémek ugye ennél sokkal nagyobb probléma. Köszönöm szépen, Gustafsson úr. úr. Mint ahogy említettem az előadásomban, a mezgazdaságból eredő tápanyagterhelést nehéz csökkenteni. A tapasztalatok alapján, legalábbis a finországi tapasztalatokról beszélek, a vegyi, a műtrágyák által okozott szennyezést a 80-as évekhez képest egyharmaddal tudtuk csökkenteni. Egyelőre azonban a tápanyagterhelés tekintetében nem történt csökkenés. Annak ellenére, hogy számos mezőgazdaságból eredő szennyezés megakadályozására számos intézkedést hoztunk, az eredményekre még várni kell. Ugyanakkor ez azonban nem lehet kifogás arra, hogy ne alkalmazzunk ilyen intézkedéseket. Éppen ellenkezőleg minden lehetséges intézkedést meg kell hoznunk annak érdekében, hogy a mezőgazdaság által okozott terhelést csökkenteni tudjuk, ha el akarjuk érni a teljes terhelés oly mértékű csökkentését, mint amit az akcióterv tartalmaz. A foszfor terhelést 2021-ig 15 ezer tonnával kell csökkenteni, és ennek a felét a szennyvízkezeléssel tudjuk elérni, a másik fele pedig a mezőgazdaságra ró feladatokat. Úgyhogy nagyon sok teendő van a mezőgazdaság területén. Talán a következő szekcióban többet hallunk majd az intézkedésekről. Ami pedig a nehéz filmeket illeti, én csak egyet tudok érteni Dorkin kollégával, aki azt mondta, hogy a nehéz filmek helyett engem sokkal inkább más anyagok, a hormon, a hormonok és gyógyszermaradványok és egyebek aggasztanak, vagy a háztartásban általában alkalmazott szerek, amelyek naponta kerülnek a vízbe a szennyvíz tisztítókból. ezeket a vegyi anyagokat korlátozni kell, mégpedig ott, ahol ezeket felhasználják. A szennyvíztisztítókból kibocsátott anyag toxikus, tehát a háztartásokban alkalmazott vegyszerek sokkal veszélyesebbek bizonyos tekintetben, mint a nehéz fémek. Köszönöm szépen ezt az átfogó magyarázatot, és akkor Gustafsson is megkapja a szót. Én csak annyit akartam mondani, hogy a, a balti tengerben a különböző szennyezések emelkedése nem függ össze egyértelműen az északi áramlat építésével. Ha ennek vannak helyi következményei a az építési területek környékén ezt igazából nem tudom megmondani, hiszen mi konkrétan ezeket az építési munkálatokat nem figyeljük. Köszönöm szépen. Myślę, że warto by śledzić szczegółowo. Tak. Nos, biztosan érdemes e, a részletekkel foglalkozni ezen munkát illetően a balti tenger térségében. Most pedig következik a harmadik panel meghallgatásunk keretében, azaz hogyan csökkentsük az eutrofizációt, melyet a mezőgazdaság okozott a balti tenger térségében. Két előadónk van ebben a panelben Léza Piátor asszony, aki a mezőgazdasági termelők és erdő terület tulajdonosok központi unióját képviseli, valamint Granset, Granstedt professzor úr, aki a Bion Dynamic Kutatóintézetet és a Veras projektet képviseli. Tessék, Pietol asszony, a szó. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak engem. Kedves parlamenti képviselők és kollégák, ez a gazdák nézőpontjából, de a tudósok és az agronómusok szempontjából is bemutatja a helyzetet. Hatékonyabb intézkedésekre van szükség azért, hogy a mezőgazdaságból érkező terhelés csökkentsük. A mezőgazdaság élelmiszer termelés tesz magas produktivitással, termelékenységgel, lehetővé viszont elfogadható szintű nek kell lennie a műtrágya felhasználásnak. Ezt már az EU is egyik jogszabályában meghatározta. Szólni kell itt az eróziókontrollról, a megművelt földterületeken, azután jobb trágyázás, az ásványi és organikus trágyák beértve a természetes trágya jobb felhasználását, és a másik pedig a meg a megművelt területek közelében található vízfolyások nagyobb védelmére is szükség van. Ami a termést illeti, meg kell érteni, hogy a megművelt területek ökorendszere az mindig olyan ökorendszer, amelyet az emberi tevékenység befolyásol. Azért, hogy élelmiszereket állítsunk elő, hozzá kell nyúlnunk a földhöz, és elő kell készítenünk a talajt a magvak befogadására, ehhez trágyát, műtrágyát használunk, és éppen ezért igen sérülékenyé válik a terület, nitrogén kibocsátás következhet be, ami a biomassa növekedését eredményezi például a tengerben, ami pedig a mezőgazdasági termelési időszakot illeti, ami a talaj megmunkálását illeti, itt különböző agregátumokat használnak, és ez a talaj erózióját eredményezi. Az erózió azt jelenti, hogy foszfor, nitrogén, részecske alakjában kerül a környezetbe. Ami pedig a mezőgazdaságból eredő terhelést illeti a balti tengerben, ez a felszíni vizek szennyezettségéből ered. Viszont itt a tápanyag vesztesség a nagy kihívás, és figyelembe kell venni az egyéb körülményeket, például az igen erőteljes esőzést. Ősszel vannak, vagy tavasszal a heves esőzések, vagy pedig a hóolvadáskor 90%-ban Finországban ez a helyzet télen áll elő, és ennek következménye a talajerózió. De hogyan lehet ezt kézben tartani? Hogyan lehet a földet védeni azért, hogy a talaj részecskéi ne váljanak szét? A tápanyagok maradjanak a földben, és a foszfor tartalmú trágyázást kellene csökkenteni, ez nem történt meg, és éppen ezért az elszivárgást nem tudtuk megakadályozni. A foszfor vesztesség 1 kg per hektár, és itt a legfontosabb szennyező anyag a foszfor. Az erózió kézben tartása azt jelenti, hogy nem szabad nagyon kompaktá tenni a talajt, és nem, úgy kell megmunkálni a talajt, hogy a talaj részecskék ne váljanak szét. Valamint organikus anyagot és mikrobiológiai tevékenységet, tehát organikus anyagot kell alkalmazni, és mikrobiológiai tevékenységet vagy folyamatokat kell kiváltani a talajban. Az organikus megmunkálás azt jelenti, hogy a szántás legyen csak minimális, és minél hamarabb új növényeket kell ültetni a földbe az eróziót kézben kell tartani, és hogyha segítik a gazdákat, akkor a talaj nem a talaj megmarad a különböző mezőgazdasági területeken, és nem fog nem erodeálódik, és nem tűnik el. A legsérülékenyebb területeken vegyi intézkedésekkel is lehet javítani a helyzeten, vagyis olyan anyagokat kell bejuttatni a földbe, ami segíti a megkötést, és a foszfor vesztességet a vízütő területeken egészen 60%-os arányban meg tudja akadályozni. A legjobb rendelkezésre álló technológiákat kell alkalmazni az ásványi és szerves trágyázás esetén. Figyelembe kell venni azt is, hogy a trágyázás feleljen meg a kultúra igényeinek, és ezt a legjobb helyen, a legjobb időpontban kell végezni. A tápanyag forrás pedig bizonyos blendek segítségével kell adagolni. A trágyázást nem szabad halogatni, vagy későbbre halasztani. A tápanyagoknak időre van szükségük arra, hogy az organikus anyagokból kiszabaduljanak, és a talajnak a mikrobiológiai tevékenységhez időre van szüksége, és ez sokszor a meteorológiai feltételektől függ. A szerves és biogazdálkodás nagyban segít. A tápanyagokat tehát meg kell kötni, és az, hogy mikor vetnek, aratnak, szántanak, az, annak megvan a maga ideje. A biogazdálkodás kevesebb kockázata jár a víz minőségére nézve, itt a sótartalom és egyéb kérdések merülnek fel. A foszfor különösen döntő a szezon elején és a növények fejlő, első fejlődési szakaszában. Még a zaratás előtt kell, hogy ezek a tápanyagok lebomoljanak, és a növekedési potenciált figyelembe kell venni. Ezt nem lehet megjósolni akkor, amikor még vetnek, vagy ültetvényeket palántáznak, bocsánat. Ez csak a növény, a termés fejlődésének a végső szakaszában derül ki. Nitrogénre, foszforra szükségük van a terményeknek, de hogyha ezt túl nagy mértékben alkalmazzák, akkor más tápanyagok is elszivárognak. A legjobb trágyázási gyakorlat helyreállítja a természetes ökorendszert, ökoszisztémát és a klímaváltozást is lassítani fogja. A másik nagy kihívás az állati eredetű tárgya, ez, trágya, ez már elhangzott ma. Ez egyébként a tápanyagok újrahasznosításának leghatékonyabb módja. Sokszor a nitrogén miatt túl sok foszfor tartalmaz a trágya. A az állattenyésztő gazdaságokban igen magas arányban akkumulálódott a foszfor, és ez a foszfor elszivárgását is maga után hozza. A lényeg az, hogy mérsékelni kell a trágyázást figyelembe kell venni, azt is, hogy hogyan aratnak. Egyébként ez a kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlást jelenti, és mindig a kultúrák igényét kell figyelembe venni. A másik kérdés az állatállomány életciklusának szabályozása, és a magas foszfor tartalmú trágyák alkalmazásának elkerülése. A tápanyagok nagyon fontosak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatban, és ezt mindenképpen ki kell emelni, hogyha a balti tengert jobb ökológiai állapotba akarjuk hozni. De hagyd mondjam el az utolsó témámat, mégpedig a vízfolyások kezelése. az oxigén be kell, hogy jusson a vízfolyásokba, és a földben is jelen kell, hogy legyen. Itt is, mint a foszfor és a nitrogén kérdése merül fel. Hogyha a biomasszát a tél előtt learatjuk, akkor a, megakadályozunk azt, hogy a nitrogén és a feloldódott foszfor a tengerbe áramoljon. Ez egyébként még költséghatékony is a gazdák számára. Az öko szisztéma szolgáltatásokat például intézkedésként a gazdák nyújthatnák a társadalomnak. Hölgyeim és uraim, a talaj erózió kontroll ma már nagyon sokan ismerik, tudjuk, hogy milyen források vannak itt, és melyek a legjobb gazdálkodási gyakorlatok, és hogyan lehet zöld aratás, pufferzónákat létrehozni. Proaktívnak kell lenni, és itt a különböző projekteket szeretném megemlíteni, ezek a bevált gyakorlatokat terjesztik, és közben a versenyképességet és az élelmiszer előállítást is támogatják. A lényeg az, hogy a gazdáknak tanácsot kell adni. Azon az úton járunk, hogy a Balti-tenger ökológiai állapotát a fenntartható gazdálkodáson, mezőgazdaságon keresztül már javítjuk, és mint elmondtam, nem szabad elfelejteni itt a múltat a balti tenger esetében. A másik pedig az alga növekedést az üledékben felhalmozódott foszfor mennyiség elősegíti. A teljes foszfor az kötődik a talajhoz, de hogyha a mezőgazdaság negatív szerepet játszik, akkor ez rontja a tenger állapotát, viszont hogyha megfelelően kezeljük ezeket a kérdéseket, akkor javul a balti tenger állapota. A balti tengeri stratégia fontos szerepet játszott abban, hogy a mezőgazdasági ágazatot mobilizáltuk, és így a forrás hatékonyságra összpontosítanak a gazdaságokban, ami a tápanyagokat és a trágyát illeti. A mezőgazdasági ágazatban pozitív trendeket szeretnénk látni, és ez már elindult, nagyon optimisták vagyunk, ami a tápanyag és a trágya optimális használatát illeti. Oda kell figyelni a biomasszára, vegetációra, és türelmesnek kell lennünk, mert a talaj és a természet igen lassan reagál. Remélem, hogy később ismét beszámolhatunk a balti tenger állapotáról, és most pedig köszönöm a hallgatóságnak a figyelmet és mindenkinek. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül nagy kihívás a mezőgazdasági politika előtt, mint ahogy hallottuk. Végezetül pedig Grandstedt professzor úr, a Biodynamic Kutatóintézet vezető kutatója kap szót. Ja, och jag gör min presentation på svenska, om det går bra. Och jag tackar också för att det blivit inbjuden till den här. Nos, a szervezők meghívtak erre a meghallgatásra, ezt köszönöm, és a képernyőn, a kivetítőn láthatjuk, hogy koordinátorként dolgozom egy Beras nevű projektben, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és amelyet 2003-2006-ban, illetve 2010-2013-as időszakra jelenleg az Európai Unió társfinanszíroz a Polturbaltik beli partnerekkel. Itt láthatjuk munkánk alapját, amely az az elv, mely szerint a mezőgazdaság a jövőnk természeti erőforrása, éppen ezért lehetővé kell tennünk a lakosság számára, hogy éljen a mezőgazdaságból oly módon, hogy a napenergiát használjuk, az élelmiszer áramlást pedig ellenőrizni kell, és a forrásokat jól kell felhasználni. Ezeket az erőforrásokat tehát tiszteletben kell tartani, és a biodiverzitást is. A környezetbarát ágazat érinti a mezőgazdaságot a napenergia révén, a vörös rész pedig az az, azt az energiarészt képezi, képviseli, amelyet felhasználunk, alkalmazunk. Jelenleg a felhasználás nagyobb volumenű, mint amit képesek vagyunk előállítani energiából a légkörben és a bioszférában. A mezőgazdaság jelenleg több fosszilis erőforrást használ föl, mint amennyit termel, de ezen lehet változtatni. Az energiafelhasználás a biomasszából, illetve az energiatermelés termelés a biomasszából lehetséges a Földnek több embert kell eltartania, jobban ki kell aknázni a napenergiát. Ezt a problémát lehet szabályozni, mégpedig a legjobb mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása révén. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyon sok foszilis energiát használunk fel, a nitrogén megkötésére a levegőben, és hogy a napenergiát megkössük a fotoszintézis keretében. Svédországban például 50, az 50-es évektől 95-ig 80 kg per hektáros emelkedést tapasztalhattunk ezen a területen. A vörös és a zöld zóna közötti szakadék tehát nagyon fontos. A nitrogén, amely a mezőgazdasági, az élelmiszertermékekben található, szintén problémát jelenthet. Erről nem nagyon beszélünk itt, csak a Balti-tenger terheléséről ejtünk szót. A következő diapozitív megmutatja a globális helyzetképet, egy stabilizációra került sor a nitrogén vonatkozásában. 84 és 95 között, és csökkenést tapasztalhattunk ezt, követ, ezt az időszakot követően. A proteinimport növekedett, a takarmányimport úgy szintén, növekedett a vegyi termékek aránya, például a brazil termékekben valamennyi számítást hektár alapon végeztük, tehát a nitrogén kilónként előfordulását vizsgáltuk hektáronként. Ez a csökkenés, amit az utóbbi időben tapasztalhattunk, közvetlenül kapcsolódik a biotermelés terjedéséhez. 20%-kal több mezőgazdasági területet művelnek most Svédországban biotermelés keretében, de a növelés, amely az 50-es, illetve a 80-as évek között tapasztalható volt, ez egy bizonyos dolognak köszönhető, és ez itt világosan megjelenik, hiszen elkülönítettük a takarmánytermelő gazdaságokat, ahol nagyon sok a foszfor felhasználás, és az állattenyésztést. És egy olyan helyzet alakult ki, amikor a takarmánytermelés nagyon sok mezőgazdasági termőterületet igényel. Lehet látni, hogy ez egy hatékony ciklus volt, vagy hatékonynak tekintett ciklus a mezőgazdaság számára. Egy érdekes fejleményt láthatunk ezen a területen, a következő diapozitívon, mely szerint a termelt nitro, nitrogén, amely ezt követően az állattenyésztésbe kerül, ott a legerősebb a gazdasági termelés. A statisztikák alapján 200 gazdaságot vizsgáltunk, melyek 130 kg nitrogént termelnek hektáronként, és ez kerül ki aztán a környezetbe. Tehát ez egy plusz nitrogént jelent, amivel számolnunk kell. Láthatjuk, hogy ez egy nitrogén felesleges teremtett, ezen intenzív gazdálkodásnak köszönhetően, és ez szintén hozzárult a talajerózióhoz. A finn kutatók kimutatták ezt a ciklust. Itt nem arról van szó, hogy az állattenyésztésre összpontosítunk, fellépít egy koncentrációs jelenség és bizonyos területeken, itt lehet lenni Svédország, illetve Finország területét, és ez a balti tengerrel szomszédos összes országot érinti. Nagyon nagy mértékben függünk a gabonatermelő gazdaságoktól és az importtól. Valójában nincs szükség több vagy nagyobb mértékű állatállományra, akiket, amiket táplálnunk kell. A Balti-tenger térségében világosan láthatjuk, hogy van egy felesleg, egy nitrogén felesleg, és ez megfelel annak a nehézségnek, hogy hogyan oszoljon el, vagy hogyan oszoljon el a nitrogén a mezőgazdasági területeken. A végzett tanulmányok alapján követhettük a az egyensúlyi állapotokat, a nitrogén kijutását a területekre, illetve az energia egyensúlyt megpróbálunk, megpróbáljuk létrehozni az egyensúlyt a között, ami bekerül, és a között, amit termelünk és megpróbálunk minden elemet számításba venni. A számításaink során láthatjuk, hogy van egy szokásos felesleg a hagyományos gazdálkodásban, és itt láthatjuk az összehasonlítást a biogazdálkodáshoz képest. Láthatjuk, hogy 70%-kal kevesebb a felesleg a biogazdálkodásban. Van egy intenzív gazdálkodás Dániában, Svédországban és Finnországban, és ö, Lengyelországban is, hogy ha a lengyel gazdálkodás is annyira intenzív lett volna, és olyan erős, mint a Svédország, akkor ez egy ö, súlyos környezeti problémát vetne fel. Tehát számításba kell vennünk a tápanyagok ciklusát, azok összességében a mezőgazdasági ciklus során látnunk kell tehát a ciklusok összességét, Figyelembe kell vennünk a termesztést és az állattenyésztést. És mindezt a rendelkezésre álló termőterületek függvényében az erre az Ecological Recycling Agriculture, itt azt láthatjuk, hogy hogyan lehet a táp faanyagokat újrahasznosítani, és itt láthatjuk a végkövetkeztetést. A biodiverzitás tiszteletben tartásra kerül, a termésforgó az egyensúly az állatállományra vonatkozóan, amelyet egy adott termőtelet eltart, és az is, hogy az állományt a saját takarmányával kell több mint 80%-ban táplálni. Van egy új Berá projekt, ennek a megvalósítása zajlik, számos projekt van folyamatban, amelyek lehetővé teszik ezen elképzelések gyakorlati megvalósítását, annak érdekében, hogy csökkentsük a környezetbe kijutó terhelést. 25 partnerrel dolgozunk, a lengyel mezőgazdasági miniszter szintén minisztérium szintén projekt, part, projektpartner, vagy ott vannak a helyi közösségek, számos szervezet vesz részt ebben a programban. Mi is a célunk? A cél a jobb termelés, használhatjuk az újrahasznosítás vagy a természetes ciklus koncepcióját, csökkentenünk kell a terhelést, amit a vegyi termékek használata jelent, és aztán ott van még az éghajlati kérdés is, ami kapcsolódik mindezekhez, használ, hallhattuk a felszólalókat, akik beszéltek erről, biztosítanunk kell a biodiverzitást a vidéki területeken, Melyek a fellépések? A fogyasztóknak van arra képességük, hogy változtassanak a dolgokon. Nagyon sok önkormányzattal kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az iskolai menzákon, biotermékeket kínálunk. Finországban tegnap láttam, hogy partnereink a Helsinki, Helsinki éttermekben is ö, tudtak ö, cselekedni a tiszta balti tengeri régió érdekében. És aztán vannak különböző tevékenységeink, ö, politikai eszközök is rendelkezésünkre állnak. Arra vonatkozóan, hogy ezt a folyamatot beindítsuk. És most nézzük az utolsó diapozitívot, ahol is láthatjuk a felépéseket politikai területen. Itt meg kell néznünk, hogy melyek az eszközök arra, hogy ösztönözzük a politikai folyamatot, a döntéshozó folyamatot. kapnak támogatást a biogazdák, azok a gazdák, akik ezeket az elveket követik, megfelelően adaptált állattenyésztéssel is növel, nő, csökkentik a környezeti terhelést. Itt beruházásokról is szó van azon gazdálkodók javára, akik a múltban beruháztak, aztán vannak tanácsadók is, akik azon dolgoznak, hogy a gazdálkodók ismereteit bővítsék. Nagyon szigorúan alkalmazzuk a vízre vonatkozó irányelvet annak érdekében, hogy a víz folyások is élvezhessék felépéseink előnyeit. Annex 3 tehát a balti-tengeri régióban vannak ilyen fellépések, amelyek kapcsolódnak ez az irányelvhez. Itt arról van szó, hogy csökkenteni kell a nitrogén terhelést, amelyet, amely jelenleg kikerül a környezetbe. Tehát itt az újrahasznosításon alapuló mezőgazdaságról van szó, amelynek részt kell vennie ezen terhelések csökkentésében. Szigorúan alkalmazni kell a szennyező fizet elvét. A kritikus kérdés az, hogy mibe fog mindez kerülni annak, aki szennyez, ezt alkalmazni kell a mezőgazdaságra, a mezőgazdasági termelésre, annak érdekében, hogy ösztönözzük a gazdálkodókat, hogy vállalják felelősségüket jogi úton is, jogalkotás útján is fokozatosan alkalmaznunk kell, illetve át kell állítanunk az állattenyésztést erre a modellre, a közvetlen kifizetéseket annak függvényében kell folyósítani, hogy hogy a feltételek az éghajlatváltozásra vonatkozóan teljesülnek-e. Itt a korlátozott erőforrások helyi felhasználásáról van szó a teljes ciklus figyelembevételével. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes előadásokat hallottunk, és remélem, hogy ezek az elképzelések majd eljutnak mindenkihez. Néhány hónappal ezelőtt megvizsgáltuk, hogy a nagyüzemi sertés termelés, sertés tenyésztés hogyan alakult, és láttuk, hogy rendkívül negatív következményekkel jár. Úgyhogy komoly kételjeink vannak. Itt a meghallgatás végén még Hassi asszonyt kérem, hogy foglalja össze a vitát. Thank you very much and uh, warm thanks. Köszönöm szépen. Először is meleg köszönet a az összes előadónak, és köszönet a titkárságnak is, hogy mindent ilyen kiválóan megszervezett a meghallgatásra. Remélem, hogy az előadóink megküldik majd a titkárságnak írásban is a PowerPoint prezentációjukat, hogy minden képviselőhöz eljuttathassuk. Nagyon meggyőző érveket kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen komoly változások következtek be az elmúlt száz évben a balti tengeri térségben, ami elsősorban emberi tevékenységnek tudható be. A mezőgazdaságban, a városokban bekövetkezett változások természetesen mind arra irányultak, hogy a térségben élők életét javítsák. A balti tenger szennyezettsége nyilván nem egy szándékos cselekedet eredménye, ami a vízgyűjtő területen megtörtént. Ugyanakkor komolyan kell vennünk azt a tényt, hogy a Balti tenger rendkívül legveszélyeztetett és az egyik legszennyezettebb tenger a világon. Úgyhogy felelősen kell fellépnünk, hiszen a balti tenger majdnem beltengernek tekinthető, úgyhogy az ökológiai állapota elsősorban az Európai Unión múlik. Az Európai Unió kezében van, úgymond. És teljesen megdöbbentő, hogy milyen hatással járt az állattenyésztés és a gabonatermelés szétválasztása. Ugyanis ennek következtében egyre több tápanyag kerül a tengerbe a mezőgazdaságból. Úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan probléma, ahol mindenféleképp érvényes az, hogy nem folytathatjuk úgy az életünket, ahogy eddig tettük, tehát itt bizonyos intézkedésekre szükségünk van. Át kell gondolnunk egy csomó dolgot, a városok, az ipar és a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tétele érdekében és intelligensebbé tételében a balti tenger térségében, de általában az egész Európai Unióban is. A Helcom jó néhány konkrét intézkedést vázol fel az akciótervében. Többek között hallottunk arról, hogy hogyan lehet a mosószerekből kivonni a foszfort. Az MV szakbizottság múlt héten megszavazta a, pontosan az erre vonatkozó jelentést, úgyhogy az Európai Unió előbb-utóbb ezt az ajánlást kötelező érvényűvé fogja tenni. Ugyancsak meg kell említenünk a Helcom intézkedését, javasolt intézkedését a mezőgazdaságra vonatkozóan. Én ugyan nem vagyok illetékes abban, hogy megmondjam, milyen lépéseket kell önkéntesen vagy kötelező érvényűen megtenni. Minden esetre komolyan fontolóra kell venni, hogy a Helcom akciótervét egyfajta kézikönyvként kezeljük, a vonatkozásban, hogy mi van, mire van szükség az EU mezőgazdaságában. És hogyha az összes potenciális lehetőséget kihasználunk a városokban az eutrofizáció csökkentésére, amit remélem, hogy megteszünk, ez még önmagában akkor sem lenne elég a balti tenger meggyógyításához. Ugyanis a mezőgazdaságban kell először is változásokat tenni. Hallottuk, hogy a klímaváltozás következtében ez a kihívás egyre komolyabb, és ennek fényében is végig kell gondolnunk, át kell gondolnunk a mezőgazdaság szerepét. Végezetül pedig, uh, ami a vegyi anyagokat illeti, fontos emlékeztetni arra, hogy itt nem csak az eutrofizációról van szó, hanem veszélyes vegyi anyagokról is, uh, ami problémát okoz a balti tengeri térségben. Amikor például a REACH rendeletet a parlament meg szavazta, akkor szembesültünk azzal, hogy néhány perzisztens vegyi anyag felhalmozódása a halállományban, a fókák, fókállományban és a madárállományban körülbelül ötszöröse annak, a balti tenger térségében, mint amit az északi tenger esetében mértek. A REACH volt az egyik legérdekesebb dosszié itt a parlamentben. Én emlékszem az összes lobby anyagra, amit akkor kaptunk, akár ö, kommunális szennyvíztisztítóktól is, és ö, arra utaltak, hogy számos vegyi anyag, ami a szennyvízbe kerül, egyszerűen nem tisztítható. A szennyvíztisztítók nem tudják ezeket kivonni, tehát ezeket a vegyi anyagokat azelőtt kell kivonni, mielőtt egyáltalán a vezetékbe kerülnek. És ezzel növelhető források szabadíthatók fel a szennyvíz tisztítók esetében, hiszen a nehéz fémek és veszélyes vegyi anyagok már nem jelennek meg a szennyvízben. Uh, we have a lot uh, to do and... Tehát rengeteg a feladatunk, és még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételét a meghallgatáson, és remélem, hogy ez mindannyiunk számára segítséget jelent majd annak érdekében, hogy tisztábbá és egészségesebbé tegyük a balti tengert. Köszönöm szépen! Köszönöm. Hászi asszony, ezzel a szakbizottsági ülésünket lezárom. Következő ülés július 13-14 Brüsszel. Köszönöm az összes résztvevőnek, a szakértőknek és a tolmácsoknak is. Morkunajte kollégámnak is, aki rendelkezésre áll és segít nekünk a viszontlátásra.